Dear President! Az elnök. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Hölgyeim és uraim, folytatjuk az ülést a tegnapi ülés jegyzőkönyvét eh, szétosztottuk. Van-e megjegyzés ezekkel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Akkor ezzel elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Napirend alapján hat